Der Präsident! Az Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung ist eröffnet. Gemäß Artikel 216. A 2016-os cikk értelmében elmondom önöknek és közlöm önökkel, amit tegnap